question orale à la commission. Szóbeli választ igénylő kérdéssel kezdjük. A női nemi szervek megcsonkítása elleni harc témájában elsőként Zuber asszonynak adom meg a szót, mint a szóbeli választ igénylő kérdés szerzőjének. Köszönöm a szót. Hölgyem és uraim, a nők és a lányok elleni erőszak strukturális jelenség. Az Európai Unióban szinte minden nő már átesett élete során valamilyen erőszaknak, minden ötödik ö, családon belüli erőszak áldozata, és minden tizediket ö, megerőszakolhatnak, vagy elkényszeríthetnek szexuális kapcsolatra. A női nemi szervek megcsunkítása az egyik legrosszabb formája a nők elleni erőszaknak. Legsúlyosabb formája. Rendkívül súlyos erőszakos cselekmény a nőkkel szemben, ez rövid és hosszú távú egészségügyi problémákat vet fel. Az Európai Parlament, főleg a Női Jogi Bizottság az Európai Bizottsághoz fordult, hogy konkrét intézkedéseket hozzon európai szinten, hogy a férfiak ilyen erőszakos cselekedeteinek véget vessen a nőkkel és a lányokkal szemben. Globális stratégiára van szükség, beleértve a női nemi szervek megcsonkítását, egyelőre nem járul hozzá ehhez. Az állásfoglalásban az áll, hogy Európai Uniós szinten sokféle irányelvre van szükség, ez jelentős előrelépés lenne. Nem fair ugyanis, hogy a női jogi kérdések mindig a háttérbe szorulnak, anélkül, hogy prioritásként kezelnék, amit megérdemelnének. Javasoljuk, hogy az Európa Tanács egyezményét írják alá és ratifikálják. Az e nők elleni erőszak elleni harc érdekében, illetve a családon belüli erőszak elleni harc érdekében, amely minimális védelmet nyújt a nőknek és a lányoknak. Olyan előrelépés ez, amelyet minden tagállam megtetne az Európai Unióban, hogy védje a nőket és a lányokat az ilyen jellegű és másfajta erőszakos cselekmények ellen. Nagyon sok nemzetközi eszköz is áll rendelkezésre, amelynek segítségével le lehetne állítani ezeket az erőszakos cselekményeket. Ez az egyetemes jogokhoz is tartozik, nem szabad diszkriminációt alkalmazni a nők ellen ez nemzetközi egyezményben is megfogalmazódott, illetve a gyermekek elleni erőszakról szóló irányelvben is. A női nemi szervek megsonkítását több százezer nőt érint világszerte. Nagyon sok nőnek kell szembenézni az ilyen jellegű csonkítás kockázatával. A 2015-ös célok keretén belül nagyon fontos az, hogy a nők jogai és a nemi egyenlőség prioritásként kerüljön a programokra, illetve az erőszakos cselekmények a nők és a lányok ellen is elsősorban a prioritások közé kell, hogy kerüljön. Nagyon fontos, hogy konkrét célokat, intézkedéseket hozzunk, konkrét politikai elhivatottsággal, hogy teljesen megszűnjön a női nemiszer csonkítása, hogy csökkenjen a fiatalok halandósága, rendkívül nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a nők egészségi állapota a reproduktív jogokkal együtt. Nagyon jól tudjuk, hogy a női nemiszervek szervek megcsonkítása rendkívüli módon befolyásolja a nők egészségi állapotát. Tehát konkrét prioritásként kell kezelni, főleg a válságos időkben. Mindannyian tudjuk, hogy szigorítások vannak, a költségvetéseket megnyírbálják, és ennek nem pozitív a hatása a nők helyzetére, hiszen a nők arra kényszerülnek, hogy otthon maradjanak, az időseket gondozzák, vagy pedig nem hosszú távon stabil munkahelyeken dolgozzanak. Nem szabad tehát stigmatizált helyzetbe hozni a nőket, amely elszigetelhetni őket, és még nagyobb kockázatot jelent számukra a nemi szervek megcsonkításának lehetősége. Nagyon fontos rámutatni arra, hogy ki a hibás ezért, de fel kell hívni erre a figyelmet is a társadalomban. Tájékoztatni kell a nőket jogaikról, és nagyon fontos a kezdeményezés is. Koordinált stratégiákra van szükség, hogy az erőszak minden formájától megszabaduljunk a nőkkel szemben az egyenlőség elve alapján. Ezt a szörnyű bűncselekményt nem szabad következmény nélkül hagyni. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Füle úr, parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Ma tartjuk a női nemi szervek megcsonkítása elleni nemzetközi napot. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek megmutassuk, hogy az Európai Unió elítéli ezt a rettenetes bűncselekményt, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Unióban és az Európai Unión kívül is megakadályozzuk, hogy a nőket és a leánygyermekeket megcsonkítsák. A női nemi szervek megcsonkítása a nemek közötti egyenlőtlenség eh, égbe kiáltó jele, valamint az emberi jogok lábbal tiprása. A parlament többször szólította fel a bizottságot, hogy becsvágyú cselekvési tervet fogadjon el. A bizottság és az Európai Unió egészében elkötelezett eh, a nők terhére elkövetett bármilyen erőszakos cselekmények felszámolása mellett, akár az unió keretein belül, akár külügyi kapcsolatainkban. Mindez megjelenik a bizottság külügyi programjában, amely a Stockholmi programot, valamint a férfiak és a nők közötti egyenjogosági stratégiát eh, is. És a bizottság eh, szakértelmet és adatokat is gyűjt, felhívja a figyelmet erre a cselekményre, a jó gyakorlatokat cseréli ki, és bevonjuk a civil szervezeteket is ezen a területen dolgozó hálózatokat. Az Európai Bizottság legutóbb a női nemi szervek megcsonkítását elítélő közleményében tett erről tanúbizonyságot múlt év novemberében. Ez a cselekmény ugyanakkor gyermekek abúzusát is jelenti. Becslések szerint az Európai Unióban csupán, 5, csupán az Európai Unióban 500 ezer nőt csonkítottak meg, Éppen ezért fontos, hogy az ellen fellépjünk. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság minden kezdeményezése kiegészítik egymást, és ezek már most egy határozott és átfogó keretet biztosítanak a konkrét cselekedetekhez, eh, és megfelelően használják az Európai Unió jogkörét annak érdekében, hogy a nők terhére elkövetett bármilyen erőszakos cselekmény ellen fel tudjunk lépni. Mi több, ez egy speciális erőszakforma, egy mélyen fekvő szociális normából ered, amely azt gondolja, hogy a gyermek, a leánygyermek javát szolgálják nemi szervei megcsonkításával. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ennek az ügynek a komplexitását, ezért a bizottság ezért fogadta el a bizottság a női nemi szervek megcsonkításáról szóló akciótervét a 2012-es Európai Parlamenti állásfoglalás alapján. Röviden összefoglalnám, hogy milyen jogalkotói intézkedéseket tettünk. Jelentős előrelépéseket tettünk a konkrét jogalkotói öm, jogszabályok elfogadása területén, melyek közé a emberkereskedelmi irányelv tartozik, a szexuális kizsákmányolás elleni irányelv, a gyermekpornográfia elleni irányelv, valamint a a, bűn, a bűnügyi tényállások esetén fennálló igazságügyi együttműködésről szóló jogszabály. Ez a jogszabály a specifikus és megfelelő áldozatvédelmet ír elő a nemi alapon történő erőszakos cselekedetek áldozatai számára. Azaz tehát a nőket az erőszak minden formájától meg kell védenünk. A keretet megfelelően kell alkalmazniuk a tagállamoknak nemzeti szinten. Az Európai Bizottság segíti a tagállamokat, és nyomon követi a végrehajtás és a beültetés gyakorlatát. Ezen felül egy sor nem jogalkotói intézkedést is fogalmatosítottunk, felhívtuk a figyelmet ezekre az esetekre, a jó gyakorlatokat cseréltük ki, és támogatásokat adtunk különböző civil szervezeteknek. Ami pedig a külügyi palettánk, politikánkat illeti, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság a külügyi kapcsolataink alapját határozzák meg, és az más harmadik államokkal való kapcsolatok értékelésének alapját adják. Az Európai Unió egy emberi jogi alapú megközelítés dolgoz ki a fejlesztési együttműködés területén a civil szervezeteket teljes jogú szereplőknek és partnereknek tekintjük a fejlesztési együttműködés területén. A genitális mutilizáció, vagy a GM, tehát a nemi szervek megcsonkítása területén pedig a minden egyes kül, külügyi kapcsolatunk van, ahol az releváns fellépünk ennek kapcsán. Szisztematikusan felvetjük ezt a kérdést az afrikai, a karib-tengeri és a csendes-óceáni országokkal való együttműködésünkben is biztosítjuk, hogy hatékonyan tiltsák meg a női nemi szervek megcsonkítását. Az Európai Unió támogatja az ezt a célt szolgáló nemzeti jogszabályok elfogadását, valamint a nők védelmét. Kapacitás építő kezdeményezéseket is támogatunk a kormány tisztviselők számára, valamint Everness rézik figyelemfelhívó akciókat is indítunk. Egy regionális kampányt is indítunk a nemi szervek megcsonkítása ellen, amelyet a harmadik államokban a delegált képviselőink indítottak el. Az Európai Unió 2006-tól 2012-ig 17 projektet támogatott ezen a területen, és 18 ország kapott összességében mintegy 8 millió eurót. Egy EU UNICEF projekt például hozzájárult ahhoz, hogy Egyiptomban megvált, Eri, Egyiptomban, Eri, Eritreában, Szenegában, Szudánban és Etiópiában megváltozzon a hozzáállás. És az Európai Unió ezen felül pedig sok nagyon fontos projektet támogatott, amelyet emberi jogi civil szervezetek folytattak ezen a területen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Füle úr. Elsőként Gabriel asszonynak adom meg a frakciók nevében hozzászólók nevében a szót. Köszönöm, kedves kollégák, biztos úr, először is szeretnék annak a Béli örömömet kifejezni, hogy végre napirendre tűzhetők és szavazunk el a szobeli kérdésről. A szakbizottságunk egyhangúan fogadta el az állásfoglalást, amely a plenárisan is így lesz, és ezzel egyértelmű világos üzenetet küldhet az Európai Parlament, Eh, az ügyben, hogy az, e- ez nagyon szomorú emberjogi eh, sértésnek egyszer és mindenkor a véget tudunk vetni. Madame eh, Redding már elindította a zéró tolerancia kampányát ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a női nemi szervek megcsonkításának ügyében felvilágosító kampányt folytassunk. Fontosnak tűnik számomra ez, ahhoz, hogy valóban megszüntethessük ezt a jelenséget. Már csak azért is, mert a nők testi és lelki integritását veszélyeztette ez. Arról nem is beszél, hogy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőtlenséget is elmélyíti. Nincsen semmiféle kulturális, hagyományos, vallási indok arra, hogy az emberi jogokat ne tartsuk tiszteletben. Aztán ne felejtsük azt sem el, hogy a női nemi szervek megcsonkítása nem csak a partnerországban, hanem Európában is rendszeresen előfordul az afrikai kontinens a legfertőzöttebb ez ügyben. Nagyon fontos ezért, hogy az Európai Unió egy globális stratégiájába beépítse a, ez elleni harcot, hogy belső és külső politikánk is koherens legyen, következetes legyen ez ügyben, és hogy egy hangon felszólaljunk a női nemi szervcsonkítása ellen. A felvilágosítási és megelőzési kampány, ez a kulcs kifejezés. Egy európai stratégiára van tehát szükség, is ennek végrehajtására. Még egyszer hangsúlyozom, a férfiak és a, fiatal fiúk megcélzás is nagyon fontos, hiszen az ő felvilágosításuk nélkül nem járhatunk sikerrel. Végül úgy tűnik számomra, hogy nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy az orvos által végrehajtott csonkítás elfogadhatónak tekinthető. Nem. Teljesen mindegy, hogy steril vagy nem steril körülmények között orvos vagy nem orvos által végzik ezt, ez mindenképpen elítélendő, megszüntetendő. Zéro tolerancia ez az egyetlen megoldás, ezt kell most a női nemi szervek megcsonkítása elleni harc nemzetközi napján is újra és újra elmondanunk. Meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy fellépjünk e jelenség ellen. Köszönöm minden olyan bátor férfi és nő harcát, akik nap mint nap tesznek ezzel ellen. Köszönöm. Köszönöm, Gabriel asszony. Most Eszter asszony következik kettő percben. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Biztos úr, már elhangzott, hogy 140 millió nő szenvedte már el a női nemi szervek csonkítását. Minden évben 3 millió nőt csonkítanak meg fiatal lánykorukban. Ez azt jelenti, hogy 6 percenként történik ilyen beavatkozás. A csunkítást korábban 8-9 éves korban végezték el, most már két-három éves gyerekeken végzik ezt el. Ez a szomorú valóság, amit még mindig tapasztalunk nagyon sok harmadik országban. Azonban vannak olyan közösségek, amelyek az Európai Uniós tagállamban is ezt a gyakorlatot követik. Maliban 98%-át csonkítják meg a nőknek és a fiatal lányoknak és ebben részt vesznek a családtagok is. A nyomás pontosan a családjukról, családjuk irányából érkezik rájuk, még azok esetében is, akik Európában élnek, úgyhogy ezt meg kell fordítanunk. Ez a fajta csonkítás súlyosan megsérti az emberi jogokat, és nem lehetnek a tagállamok elnézőek a hagyományok nevében ezzel a bűncselekménnyel szemben, hiszen ez pszichésen és fizikailag is sérti a nők testi épségét. Ennek ugyanis rövid és hosszú távú következményei is vannak, hiszen vannak, akik elvéreznek, vannak, akiket megfertőznek, például az éjszel, és utána, amikor terhesek lesznek és szülnek, különböző komplikációk áldozatai. A tagállamoknak mindenféle támogatást kell nyújtaniuk ezeknek az áldozatoknak, és koordinálniuk kell mindezt a szexuális és reproduktív egészségük védelme érdekében, hogy elkerülhessék ezt a fajta erőszakot. Nagyon sok minden a tennivalónk, többet kell tennünk ennek érdekében. Köszönöm szépen, Bertman asszony. 2004-ben tűzték ki a nulla tolerancia napját, amely a mai nap. Azóta sok minden történt és változott, de még mindig túl kevés minden változott. A brutális megcsonkítás több mint 140 millió lányt és nőt érint a világon. Sok platformon, például Ausztriában a Stop NGM, Stopnet, amelyek mindent megtesznek ezen öm, embertelen és gyakran halálos rituális megszüntetésére. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nagyon elkötelezettek. Egész addig, amíg ezzel megcsonkítási gyakorlat működik, ez mind nem elég. Úgy gondolom, hogy egy egységes stratégiára van szükség, hogy legalább az Európai Unióban még hatékonyabban tudjunk fellépni az NNM, tehát a női nemi szervek megcsonkítása az NNM előtt, ellen, is így a harmadik államokban is felléphetünk ez ellen valóban nulla tolerancia fogadható el, és meg kell akadályozni, hogy olyan harmadik államokat támogassunk európai adófizetők pénzével, ahol ez a gyakorlat még működik. Kérdezem én, milyen világban élünk, hogyha elfogadjuk, hogy a nőket és a leánygyermekek ellen erőszakos cselekedeteket lehet végrehajtani? Köszönöm. Romeva úr négy percben. Köszönöm 2012. decemberben az ENSZ közgyűlés elfogadott egy állásfoglalást a tekintetben, hogy a női nemi szervek megcsonkítás elleni harcot meg kell erősíteni. Egy átfogó stratégia részét képezi ez, amelynek célja az, hogy megszűnjön ez a jelenség. Az Európai Parlament beslései szerint félmillió nő él ennek a gyakorlatnak az eredményeivel. Málta egész lakosságának felel meg ez, és Évente 180 ezer újabb nőt fenyeget ez a veszély. Ez jó mutatja, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára, hogy részt vegyen a mm, nőmi nemi szervek megcsonkítása elleni harcban. By the UNGA resolution. Még egyszer hivatkozom itt tehát az ENSZ közülés állásfoglalására. Nekünk a cselekvési terv végrehajtását kell figyelemmel követni. Ez a cselekvési terv egy multidisziplináris, átfogó, integrált megközelítést eh, alkalmaz az emberi jogok normáira építve, és a megelőzés, a prevencióra eh, helyezve a hangsúlyt. Mit jelent ez? Azt, hogy az érintett közösségekkel, eh, főként a fiatalokkal kézekézben kell felvilágosításon dolgozni, hogy a nemi sztereotípiákat megszüntessék, az FGM csak így szüntethető meg főként azokat a szakembereket kell itt megcélozni, akik nőkkel, fiatal nők, lányokkal találkoznak, ugyanakkor nem kell kriminalizálni ezt a gyakorlatot, hiszen semmiféle kutatási eredmény, bizonyíték nem utal arra, hogy a kriminalizáció sikeres eszköz lenne az FGM elleni fellépésben. Persze, gyerekvédelmi e-, eszközöket is meg kell ragadni, az egész társadalmat érintő kérdés ez. Ugyanakkor elemezni kell azt is, hogy mit jelent a kriminalizáció, hogyha valakit megbüntetnek, pénzbüntetésre vagy börtönbüntetésre ítélnek, akkor az egész családra és pont az érintett nőkre, lányokra kihat. Ezért nagyon fontos, hogy a prevenciót és a proszekúciót, tehát az üldözést, a kriminalizációt ne keverjük össze. Ha hosszú távú megoldásokra törekszünk, akkor az társadalmi normákat, a meggyőződéseket kell együtt megváltoztatnunk. Hosszú távú harc hosszú távú stratégiára van tehát szükség, az érintett közösségek bevonásával tudjuk ezt csak elérni, főként úgy, hogy megbízható adatokat szerzünk arról, hogy mennyire elterjedt, gyakorlat ez, és ez alapján kell politikai válaszunkat kidolgozni. Európai parlamenti képviselőként azokat kell segíteni, akik már az FGM elleni harcban aktívak, ezért nagyon örülök annak, hogy a ma elfogadandó állásfoglalás az aktivistákat is segíti, remélhetőleg az Európai Parlament új ciklusára megválasztott képviselők folytatják a megkezdett harcot, azonban most ezzel az állásfoglalással még egy fontos üzenetet küldhetünk. Köszönjük Romeva Irueda úr, Jenek Kudákis asszonynak adom meg a szót. Micro. Female genital mutilation. A nők nemi szervének megcsonkítása borzasztó és erőszakos cselekmény a fiatal lányok ellen. Hallottuk, hogy kb. 500 ezer három éves lányt veszélyeztet ez a cselekmény évente. Az Egyesült Királyságban 65 ezer lányt érint ez, a legtöbben az én londoni választókörzetemben él közülük. Az Egyesült Királyságban 85-ben már bűncselekménye nyilvánították ezt a cselekményt. Az elmúlt 29 év során viszont egyetlen egy vádemelési eljárásra sem került sor. Az Egyesült Királyságban mi már elkezdtük a harcot, hogy leállítsuk ezt a barbár cselekményt. A londoni London Evening Standard vezető újság vállalta fel a vezető szerepet ebben a harcban, hiszen rámutatott arra, a közvélemény számára, hogy igenis ez a gyakorlat létezik. Így megállíthatjuk ezt a folyamatot. Kérem, hogy a képviselők csatlakozzanak hozzám, harcoljunk a gyermekek elleni erőszak ilyen formája ellen, ne csak ma az Zéró Torencia nemzetközi napján, hanem nap mint nap. Ezen a héten állásfoglalás születik, ez lesz az első lépés ebből a célból. Jövő héten ö, nyilvános meghallgatás lesz abban a témában, hogy hogy lehet ezt ö, megelőzni. Ö, eszmecserét folytatunk ö, a rendelkezésre álló adatokról, a gyakorlatról a tagállamokban. A jövő hónapban Londonban ö, szakértőket hallgatok meg ezen a téren. Ö, kérem, jöjjenek ö, valamelyik eseményre, vagy mind a kettőre. A tagállamoknak nulla toleranciás politikát kell bevezetniük támogatnunk kell a civil szervezeteket világszerte, hogy felhívjuk a figyelmet mindenkinek erre a jelenségre, és a közösséget tájékoztassuk arról, hogy ez elfogadhatatlan gyakorlat, ez a gyermekek elleni erőszak egy formája, és nincs helye a társadalmainkban. Az eheti állásfoglalás felhívás arra, hogy cselekedjünk. Ma kérem, csatlakozzanak hozzám ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm, Janakudakis asszony, Anderson asszony következik, parancsoljon. Today the sixth of... Máma, február 6-án 11-ére üljük, üljük meg az NNM elleni nulla tolerancia nemzetközi napját. A becslések szerint több mint 30 ezer nő nemi szervét csonkítottak meg csupán Írországban, bár a törvény ezt tiltja, és sok ezer, hanem tízezer gyermek, lány és nő van veszélyben Európában, hogy ilyen erőszakos cselekmény áldozatává válik. Ez egy arhaikus és barbár gyakorlat, amelyet be kell, be kell fejezni. Sokan meghalnak a beavatkozásba, vagy pedig a fertőzés köt, köt, következtében halnak meg, mert nem steril eszközökkel végzik el ezt a csonkítást. Egészséges női genitális részeket csonkítanak meg, eh, és teszik tönkre a gyermekek és a nők életét. Szörnyű fájdalommal jár ez a gyakorlat, és egy sor közvetlen és hosszú távú egészségügyi következménye van. Például a szülést eh, is nehezebbé teszi, és a születendő gyermeket is veszélyezteti. A mm, fertőzés is nagyon nagy veszélyt jelent. Ezért tehát a migráns nők nemzetközi hálózatának nagy köszönettel tartozom Írországban, azért a munkáért, amit ezen a területen tesznek, de sajnos még nem sikerült áttörést elérni. Az a tény, hogy napirendünkre tűztük ezt a kérdést, azt mutatja, hogy még nem eleget tettünk. Észak-Írországban, az én választókerületemben mindenkinek figyelni kell arra, hogy a tanároknak, hogyha például a fiatal lánygyermekek nem jönnek iskolába, hosszabb ideig betegeskednek, hogy vajon nem nemi szervüket csonkították-e meg. Az ír törvény tiltja ezt a barbár cselekedetet, de jobban fel kell hívnunk továbbra is a figyelmét az embereknek erre. Az NNM-et a nemzetközi jog a gyermekek és a nők jogának lábbal tiprásának tekinti, és ez a nemek közötti egyenlőtlenség eh, szörnyű formája, és a nők diszkriminációjának szélsőséges formáját mutatja. Legtöbbször a kiskorúak terhére végzik el ezt a csonkítást, és még nem sikerült ebből prioritásos politikai témát választani. Én ezért örülök, hogy 2012. decemberében az ENSZ közgyűlése egy határozatot fogadott el a női nemi szervek megcsonkítása ellenében, és azt is üdvözlöm, hogy itt az Európai Parlamentben ezt a kérdést vitatjuk meg, de ennél sokkal többet kell tennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Morganti úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Látjuk az adatokból, hogy milyen borzasztó ez a gyakorlat. Az Európai Unióban talált adatok szerint rengeteg nőt érint ez a jelenség. Igaz, hogy 25 e, millió nőt érint ez világszerte de ennek nem szabad csökkentenie azt a tényt, hogy ez milyen súlyos cselekmény. Ez a barbár cselekmény egyébként nagyon régóta létezik már, és ez messze van a mi kultúránktól. Beszélnünk kell tehát erről a realitásról. Olaszországban azok a nők, akik ennek a gyakorlatnak áldozatai 33 ezren vannak, de több millióan vannak világszerte, úgyhogy le kell állítani ezt a jelenséget. Főleg súlyos büntetésekre van szükség azok számára, akik elkövetik ezeket a cselekményeket, mert nem lehet eltűrni ezt a barbarizmust Európában. Erőszakos és veszélyes cselekmény ez, és ellentétes a természettel ennek rendkívül komoly és súlyos következményei vannak. Ma a Nemzetközi Nap során bátraknak kell lennünk, és el kell mondanunk, hogy mi a helyzet, hogy honnan jön ez a gyakorlat, melyik országokból, és melyek azok a vallások, amelyek ezt elviselik és eltűrik. Globális stratégiára van szükség Európában, hogy felvehessük a farcot ez ellen a jelenség ellen különböző kultúrákban. Európa hányszor védte már meg keresztény eredményeit, akkor emlékeznie kell erre is, más ilyen eseményekre is. Én büszkén mondom, hogy mi azért mások vagyunk, mint a többiek ezen a szinten, hiszen ezt a szörnyűséget nem szabad elviselnünk, ami rengeteg ember halálát okozza, főleg a nők és a gyerekek között. Köszönöm. Köszönöm, Morganti úr. Jimenez Beszerel Bárió asszony következik kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogom megismételni. Még egyszer a női nemi szervek megcsonkításának fogalom meghatározását a WHO-tól idézném egyébként, ha megtenném. Csak annyit mondani kell inkább, hogy minél hamarabb, minél határozottabban fel kell lépni a nők elleni erőszak ezen formájának. Meg kell mondani az embereknek, miről van szó, arról, hogy a, a nők klitoriszát részben vagy egészében kimetszik. Száz milliónyi nő szenvedte az évek alatt ezt az erőszakos cselekedetet, és hát gyerekkoruktól fosztják meg ezzel a lányokat. És ne felejtsük, hogy az Európai Unióban is a mai napig előfordul ez. 500 ezer nőt érintett ez Európában, és sokakat veszélyeztet még. Mindennyien tudjuk, hogy az FGM legjellemzőbb módon egyáltalán nem higiénikus körülmények vagy steril körülmények között történik, amelynek ráadásul hosszú távú egészségügyi következményei is vannak. A nemzeti eh, jogban és a nemzetközi jogban is ezerszer eh, illegálisan nyilvánítottuk már ezt. Bármiféle hagyományos, kulturális, vallási kifogással sem lehet ezt indokolni. Nem is tudom, hogy uh, itt a parlamentben már hány állásfoglalás voltunk el ez ügyben. Irányelvünk is van az áldozatok védelméről, aminek egyébként én voltam az előadója és abban is megemlítettük, hogy mind a 28 tagállamban illegális ez a gyakorlat. Spanyolországban is van egy konkrét törvény. Persze nem egyformák a megközelítések, a stratégiák, éppen ezért felszólítjuk a külszolgáltat arra, hogy a harmadik országokkal szemben határozottan épjen fel, és szólítsa fel őket, hogy ítéljék el a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatát segítenünk kell, segítségére kell sietnünk azoknak a nőknek, akik ellen elkövetik nap mint nap ezt az erőszakos cselekedet. 21. században az emberi jogok lábbal tiprása megengedhetetlen. Köszönöm, két percet Szeni színasszony kap szót. Köszönöm szépen, állok asszony. A női nemi szervek megcsonkítása az erőszak és a diszkrimináció értelmetlen formája a nők és a leánygyermekek integritásának lábbal téprása ez, és az emberi jogok lábbal téprása. Becslések szerint 500 ezer ember érint csupán az Európai Unióban ez a gyakorlat, és hatalmas számot a világon. A kockázatcsoportok ról szóló adatok csak egy-két tagállamból állnak rendelkezésre. Az Európai Unió intézkedéseket tesz a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelem érde, érdekében, de ahhoz, hogy ezek az intézkedések eredményesek legyenek, egy globális stratégia részévé kell, hogy váljanak. Hatékony intézkedésekkel kell megvédenünk a gyermekeket és a nőket a női nemi szervek megcsonkításától, és a nemzetközi szinten szorosan együtt kell működni. Az Európai Parlament sok kezdeményezést megragadott ezen a területen, és aktívan harcolunk az NN M ellen. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió térségén kívül is fellépjünk, és restriktív politikát folytassunk azon államokkal szemben, akik segítséget kapnak az Európai Uniótól, és mégsem tesznek semmit a női nemi szervek megcsonkítása ellen az Európai Parlament állásfoglalása alapján fontos, hogy a harmadik államokkal való fejlesztési együttműködési szerződésekben szerepeljen az NNM-et tiltó um, záradék is. Köszönöm szépen. Wikström asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokan hiszik, hogy a nők kínzása emiatt a gyakorlat miatt messze tapasztalható az Európai Uniótól. De ez nem így van. Az Európai Unión belül is fél millió nő áldozat ennek a gyakorlatnak, és világszerte ez a szám 125 millió. Ma ennek a gyakorlatnak az áldozatai gyakorlatilag az emberi jogokban sérülnek. Olyan gyakorlat ez, amit már nagyon régen teljesen meg ki kellett volna írtani hiszen a, a nők egészséghez való joga rendkívül fontos kérdés itt az Európai Parlamenten belül is. Ott volt az Estrella jelentés, a Lunacek jelentés, amiről a közelmúltban szavaztunk. Nagyon sok e-mailt kapunk, és nagyon odafigyelünk erre, ezekre a témákra itt a parlamenten belül. Úgyhogy meglepő, hogy ekkor az ellenállás a nők ember egészségi kérdéseivel kapcsolatban egyszerűen meglepő, hogy nagyon sokan úgy reagálnak erre a kérdésre, ahogy reagálnak. Gyakorlatilag ez igenis egyfajta kínzás, hiszen pszichés és egészségügyi következményei vannak a nők egész életén át persze kritizálhatjuk azt is, hogy itt mi történik az Európai Unión belül, hiszen 500 ezer igen magas szám az Európai Unió számára. Igenis foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, nem mondhatunk szemet e fölött Üdvözölnék az Európai Bizottság részéről egy akcióprogramot, amely ezzel a kérdéssel foglalkozna. Meg kell védenünk az áldozatokat, de a prevenció terén is van tennivalónk. Köszönöm szépen, McClarkin asszony következik kettő perc. Két évvel ezelőtt ugyanezen házfalai között beszéltem Resztéri ügyéről, aki most már ENSZ nagykövet és az FGM elleni harc élharcosa. Tőle hallottam először a női nemi szervek megcsonkításáról. Emlékszem, hogy könnyekre fakadtam a borzasztó gyakorlat hallatán. Világszerte milliókat érint ez a borzasztó gyakorlat. Az FGM mert szembeni zéró tolerancia nemzetközi napja van. Ma ezért az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy vázolja fel, hogy a tagállamok hogyan tudnak hatékonyan felépni ezen gyakorlat ellen, hiszen félmillió, félmillió európai nőt érint az FGM. Ez a nők elleni nők elleni erőszak egyik legborzasztóbb formája, arról nem is beszélve, hogy a gyermekeket, lányokat, kislányokat milyen nagy számban érinti. Hatékonyan kell fellépni, és így lehet megszüntetni ezt, nem csak Európában, a harmadik országokban is. Világszerte több mint 100 millió nőt érint ez a brutális gyakorlat, sokszor életükre megcsonkítva és egészségükben megrokkanva. Az FGM gyakorlatát világszerte el kell ítélni, és ezért azt várjuk az Európai Bizottságtól és a külszolgálattól, hogy álljanak végre a sarkukra azon harmadik országokkal szemben, ahol ez nem történik meg. Nem maradhat ez tabu, szembe kell néznünk ezzel a problémával. Meg kell találnunk a módját annak, hogy a, ez a barbár gyakorlat egyszer mindenkorra megszűnjön. Köszönjük meg, Larkin asszony, Murphy úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el szeretném mondani, elnök asszony, hogy az visszataszítónak tartom, hogy a szélső jobb képviselői, mint Morganti képviselő, ezt a barbár gyakorlatot fel akarják használni a saját politikai céljaik érvényesítése érdekében, így iszlamofód, rasszista érvelést építenek fel. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az afrikai kultúrák, amelyek javarészt iszlám kultúrák, nem csak, nem egyedül gyakorolják ezt az erőszakos cselekedetet. Nézzük meg, hogy a fehér keresztény közösségekben, az Európai Unióban milyen erőszakos cselekedeteknek teszik ki a nőket. Minden öt nőből egy otthoni erőszak áldozatává válik, minden tíz nőből egyet megerőszakolnak. A nők joga a gyermekek joga, jogát nem csak az afrikai kultúrákban tiporja, tapossák <clears throat> lábbal. Alice Walker írt egy nagy regényt, Processing the Secrets of Joy, <clears throat> az a címe, amelyben a rutinszerűen megcsonkított nők életéről ír, és úgy arról ír, hogy a nők számára okozott fájdalmat másként tekintik ebben a kultúrában, mint a férfiaknak okozott fájdalmat. És itt a dolog lényegére térünk rá, az FGM vagy NNM egyrészt a szexuális öröm megfosztását szolgálja, másrészt pedig egy barbár cselekedet. Évente 20 ezer nő menekül a ezen cselekedetek elől, és 9000 20.000-ből magát védi, a többi pedig a gyermekét védi ettől a szörnyű gyakorlattól. Az aktivisták ugyanakkor felhívták arra is a figyelmet, hogy vannak olyan tagállamok, akik visszafordították ezeket a nőket azokba az országokba, honnan jöttek, és ahol azután megcsonkítják őket. Ez egy sötét fejezet a fellépésünknek. Az a feladatunk, hogy megvédjük az FGM-től menekülő nők és gyermekeket, miközben sok országban, ahonnan, ahol végrehajtják ezeket a cselekedeteket, ezek, ez a beavatkozás illegális. Ez azt mutatja, hogy szélesebb körű megközelítésre van szükség. A bábák és a különböző és a beavatkozásokat végrehajtókat is meg kell szólítanunk, csökkenteni kell a keresett különbségeket, és széles körű oktatásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Murphy úr. Mielőtt Korádza asszonynak megadnám a szót, engedjék meg, hogy egy örmény delegációt üdvözöljek a parlamenti együttműködési kapcsolatok keretén belül a 14. ülésszakon vesznek részt. Szeretettel üdvözöljük Önöket! Különösen Fármányán urat üdvözlöm, aki vezeti a delegációt. A külügyi bizottsággal fognak találkozni hamarosan, és nagyon remélem,